állami ágak között, eh, és ugyanazon helyzetbe biztos eh, hozzuk a saját termelőinket, mint a külföldieket. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Kelly úr, ezzel lezártuk a szavazatmagyarázatok sorát. A ülést eh, felfüggesztjük, hogyha senki nem ellenzi. A ma elfogadottakat pedig további juttatom azokhoz a helyekhez, akik a állásfoglalások címeiben említésre kerültek. Köszönöm szépen viszontlátásra. Thank you, Kelly, thank you very much, mondja az elnök.